és Mogherini biztos asszonynak szeretném megadni a szót. Thank you, uh, Mr. President. I know how the hemicycle is after... Köszönöm. Uh, elnök úr, azzal kezdeném, hogy eh, a múltkor, amikor Libiáról volt szó Strasbourgban, akkor Tunéziáról is szó esett, mert eh, akkor azt mondtuk, hogy Líbia a szomszédságunk egyik gyenge láncszeme, és ez nem csak minket zavar, hanem a szomszédait is, és itt megemlítettük Tunéziát. És aztán alig két héttel később arról kell, hogy beszéljünk, hogy a tuniszi támadás után a helyzet azon a környéken sokat romlott. Tunézia egyébként egy különleges szomszédunk, mert egyrészt azt bizonyítja, hogy a demokrácia és a szabadság az a, annak lehet jövője ebben a térségben. Ezért is tett rám mély benyomást egy a támadás után az egyik tüntető fiú, aki azt mondta, hogy a terroristák tőlünk félnek, és itt a tőlünk alatt azt értette, hogy az ő generációjától, a tunéziaiak fiatal generációjától. És én azt gondolom, hogy a legjobb válasz, amit erre adhatunk, az az, hogy ennek a fiúnak és az ő kortársainak és egyéb generációba tartozóknak a, a vágyait tá, tá, támogatjuk, csak úgy, ahogy, úgy, úgy, épp úgy, ahogy kiálltunk a franciák mellett a januári támadás után. Tunéziaiak, és különösen a fiatalok hisznek abban, hogy Tunéziának van egy demokratikus, nyitott jövője. A támadás előtt egy nappal járt itt Brüsszelben a tunéziai külügyminiszter, az együttműködésről beszéltünk az EU és Tunézia között, és egyfelől arról beszéltünk, hogy milyen pozitív fejlemények voltak az elmúlt időszakban. Tunéziában új alkotmányt fogadtak el, parlamenti választás, egységkormány, elnökválasztás, és beszéltünk arról is, hogy mitől törékeny még ez a demokrácia. A jól képzett ifjúság körében nagyon nagy a munkanélküliség, és a fiatalok helye a társadalomban, és különösen a fiatal lányok helye a tunéziai társadalomban eléggé törékeny, és a demokrácia egyes elemei még hiányoznak, például helyi választásokra majd csak később kerül sor idén. Emellett regionális különbségek vannak nagyon nagy regionális különbségek vannak Tunézián belül, a szociális helyzet nagyon eltér régióról régióra, és mi még azt is felvetettük, hogy az országon belül legyenek testvérvárosi vagy testvérrégió kapcsolatok, illetve hogy a Tunéziával építsünk ki európai szinten testvérvárosi kapcsolatokat, hogy megsegítsük őket. Emellett vannak biztonsági kihívások is Tunéziában. A biztonsági kihívások közül a legsúlyosabb az, hogy a legnagyobb kibocsátója a zsoldos harcosoknak, mintegy 3000 tunéziai ment külföldre harcolni, ehm, illetve a líbiai határ őrizete egy súlyos biztonsági kérdés. De ezek mellett mást is tettünk a tunéziai külügyminiszterrel, aláírtunk együttműködési megállapodásokat és európai programokat nyitottunk meg fiatal tunéziaiak előtt, kutatók és diákok előtt, akik nagyon is szeretnének részt venni ezekben az európai programokban. Tehát eh, kinyitottuk a kaput egy erősebb, egy, egy jobb együttműködés előtt. A, az Európai Unió részéről én ugye annak idején a kormány februári hivatalba lépése után egy héttel jártam ott, és eh, jövő héten Tusk elnökkel szintén meglátogatjuk Tunéziát kedden. A támadás utáni napon telefonon beszéltem a tunéziai miniszterelnökkel, e, és e, e, én ugye részvétemet fejeztem ki a tunéziai áldozatok, illetve a támadás miatt, ő pedig a részvétét fejezte ki nekem, mint európai diplomatának azért, mert az áldozatok nagy része európai volt. De emellett azt is mondta, hogy mindent megteszünk annak érdekében, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a folyamatokat ne fékezze, ne törje össze ez a támadás, és szükségük van a barátok támogatására. Én ezt az üzenetet el is juttattam az Európai Tanácshoz. Éppen aznap volt Európai Tanácsülés, egy perces megemlékezéssel kezdtünk, és beszéltünk arról, hogy van konkrét módja annak, hogy a barátságunkról bizonyságot tegyünk ezekben a nehéz időkben. És Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet az együttműködést javítani. Négy szinten lehet javítani az együttműködést. Pénzügyi támogatás, biztonsági együttműködés, gazdasági, középtávú és hosszútávú intézkedések, illetve regionális támogatás és együttműködés. És akkor most ezekkel a kérdésekkel foglalkoznék. Az első a biztonsági együttműködés. Ugye a, a biztonság nyilván nélkülözhetetlen támasza egy demokratikus rendszernek, és ez persze fordítva is igaz. A, a biztonsághoz szükség van az emberi jogok megerősítésére és tiszteletben tartására is, és ráadásul a demokrácia alátámasztja a biztonságot, a biztonság pedig alátámasztja a demokráciát. Ezért három dologban döntöttünk európai részről. odafigyelünk a határőrizetre, az igazságszolgáltatásra és a védelmi ágazat reformjára. A mi fellépésünk a határőrizeti támogatás nyújtás témájában hamarosan indul, és a másik két területen is az előkészítés az utolsó szakaszba jutott. Itt 25 millió eurós támogatásról van szó, emellett támogatjuk az igazságügyi szektor az igazságügyi ágazat szféra reformját is. Az EU terrorizmus elleni koordinátora néhány nappal a támadás előtt járt Tunéziában az én kérésemre, és ott a partnerekkel beszélt a terrorizmus elleni intézkedések összehangolásáról, illetve egy intézkedés csomagról, amelyet remélhetőleg az elkövetkezendő hónapokban bevezetnek. Fontos, hogy itt az egyenlők partnersége valósuljon meg, és ezért is állunk folyamatos párbeszédben tunéziai partnereinkkel. Tunézia stabilitásának támogatásához azonban nem csak biztonságra van szükség, a nyilvános üzeneteimben is az elmúlt napokban aláhúztam azt, hogy a gazdasági és demokratikus átmenetet támogatnunk kell, ugyanis ezen dől majd el Tunézia jövője. Először is beszéljünk a pénzügyi támogatásról. 2011 óta az Európai Unió a kezdeti kötelezettségvállalását több mint megduplázta, több mint megkétszerezte. 2014-ben csak nem 170 millió eurót Eh, adtunk Tunéziának, makro eh, pénzügyi támogatás eh, pedig mintegy 300 milliós hitelt tett ki, ez a 170 millión túl. A 2015-ös pénzek odaítélése még nem történt meg, de Hán úrral együttműködünk azon, hogy Tunézia megkapja azt, amire szüksége van, és amit megérdemel. Ez egyébként a mi érdekünk is. De a pénzügyi támogatáson túlmenően is vannak olyan konkrét, akár kreatív intézkedések, amelyeket meg kell hoznunk annak érdekében, hogy támogassuk a tunéziai reformokat és gazdaságot. A tunéziai gazdaság integrálása az európai gazdaságba, támogatni azt a gazdasági modellt, amit Tunézia választott, ez lehet az egyik dolog. Az Európai Unió készen áll arra, és ezt a tuniszi hatóságokkal el is kezdtük ezt a tárgyalást. Egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás a cél. Fontos pozitív jelzéseket küldeni a beruházóknak, a befektetőknek, hogy érdemes a gazdaság helyreállításába befektetni. Ennek nyilván közép és hosszú távon lesznek majd hasznai, ugyanakkor van egy, vannak sürgős tennivalók is. A havi olívaolaj import kvótánkat, ami egy fontos termék Tunéziában, e, ezeket megnöveltük. Emellett a Horizon 2020-as programba is befogadtuk Tunéziát, annak a kutatási programjába. És ezek olyan dolgok, amelyekben konkrét intézkedéseket hozhatunk, konkrét segítséget nyújthatunk. Négy dologban kell együttműködnünk. Ezek közül az egyik a líbiai kérdéskör. Egyrészt a határőrizet, másrészt pedig a tágabb értelemben vett líbiai kérdés én arra számítok, hogy önök erre erősen rá fognak majd kérdezni, és éppen ezért én majd inkább önöket meghallgatva fogok reagálni erre a záró előadásomban, de annyit most elmondok, hogy a kötelezettségvállalásainkat, például a diplomáciai kötelezettségvállalásunkat is növeljük. Én magam fogadtam 34 líbiai polgármestert két nappal ezelőtt itt Brüsszelben és meghallgattam a líbiai polgármesterek eh, panaszait eh, egyfelől. Eh, nyilván a polgármesterek látják legjobban a lakosság szenvedését, hiszen ezek a városok bombatámadásoknak lettek kitéve. Ugyanakkor Ugyanakkor azt is megfogalmazták, hogy előre kell lépni, és tenni kell azért, hogy Líbia újra talpra álljon. Itt bizalomépítő intézkedésekre, konkrét intézkedésekre van szükség, olyan politikai folyamatokra, amelyek eredményt fognak hozni. És önök is tudják, hogy ezekben a napokban kezd kialakulni egy új politikai keret Tobrukban és Tripoliban és máshol is, és azt remélem, hogy a tunéziai kollégáink is egyetértenek ebben, hogy csak ilyen módon, tehát tárgyalásos módon lehet majd megoldani a libiai válságot. Szólnék itt még arról, hogy önök, mint Európai Parlament mit tehetnek Tunéziáért, mert a parlamenti együttműködés is fontos, és Tunézia várja is ezt a támogatást. Ez egy olyan ország, ahol az önök munkája komolyan hozzájárulhat a folyamatokhoz. A 2011-es és 2014-es parlamenti megfigyelő misszió sok hasznot hozott, és ők ezt méltányolják. És egyébként mi is. Én azt remélem, hogy a Tunéziával, Tunéziával hamarosan feláll a közös parlamenti bizottság, és az Európai Parlament megerősíti kapcsolatait az új tunéziai parlamenttel, és ezzel is segít a tunéziai demokrácia megerősítésében, hozzájárul ahhoz. A a tunéziai parlamenti képviselők egyébként a támadás alatt a tunéziai himnuszt énekelték, és ez is egy nagyszerű jelzés volt. Én azt gondolom, hogy nekünk ki kell állnunk mellettük, és azt az üzenetet kell küldenünk nekik is, és mindenkinek a régióban, hogy nem maradnak egyedül. Hogyha ők barátokat keresnek, és valaki támogatását keresik, akkor minket megtalálnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mogherini asszony, elfelejtettem felhívni a figyelmet arra, hogy eh, a frakció vezetők meghallgatásán kívül catch nem lesz, és kékkártyát sem lehet eh, feltenni ugyanis nagyon nagy késésben vagyunk. Kérem, tartsák be a hozzászólási időt. Két perc, nem pedig a kollega. Tisztelt elnök úr, főképviselő asszony, a Bárdói Múzeum támadását követően a néppárt elítélte ezt a támadást, és ahogyan én is megtettem ezt a szociális hálózatokon, az áldozatok családjának együttérzésemet tolmácsoltam, illetve a tunéziai néppel együttérzett szolidaritásomról tettem tanúbizonyságot. Ez a támadás egy olyan területet ért, amely, amely az arab tavasz ígéreteit próbálta megvalósítani. Ez magát a demokratikus átalakítást sodorja veszélybe, amely politikai és intézményi jellegű és egyedülálló az arab világban. Ne tévedjünk, a tunéziai támadás nem csak a partnerünket érinti, nem csak a partnerünk elleni támadás, hanem Európa elleni támadás. Először is azért, mert az áldozatok nagy többsége európai, ezen kívül a földközi tengeri térség biztonsága a mi biztonságunkat is jelenti. Ez a támadás az értékeinket támadja, a demokráciát, a toleranciát és az alapvető szabadságjogokat. A Daesh elismerte, magáénak vállalta ezt a támadást, és az iszlám nevében követte ezt ugyanazzal a barbári, barbár fellépéssel, amely a jemeni támadásokat is példázta, illetve a pakisztáni keresztények elleni támadás március 15-én. Nagyon fontos, hogy megvédjük az értékeinket, és fellépjünk a terrorizmus és a fanatizmus ellen a partnereinkkel e, e, együtt, és elsősorban Tunéziával együtt. Nem szabad ezen kritikus időpontban magára hagyni ezt az országot, és nagyon örülök annak, hogy a főképviselő asszony kitért az együttműködés különböző dimenzióira, ezeket meg kell erősíteni. Egy pár napon belül a magrebi delegáció, magrebi ö, bizottság tagjai látogatást tesznek majd Tunéziában, és ott a parlamenti képviselőtársakkal eszmecserét folytatnak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Préda úr. Pancéri kollega következik három és fél percben. Köszönöm, elnök úr. Ma reggel jöttem vissza Tunéziából. A különböző intézményekkel egyeztettem a parlamenti közgyűlés elnökével például, aki jelezte, hogy a terrorista támadás fő célpontja a tunéziai parlament volt. Különböző pártvezetőkkel is beszéltem, és azt tapasztaltam, hogy egyértelműen látják, hogy Tunézia valóban egy tökéletes célpont a terrorista támadás szempontjából, ugyanis az arab tavasz ott kezdődött, és ez az az ország, amely a legmesszebb jutott a demokratikus átalakulás útján. A politikai erők hevesen vitáznak, ugyanakkor képesek voltak kormányt alkotni, és alkotmányt is kidolgozni, ez pedig mindenképpen pozitívum. Azt is egyértelműen be kell lássuk, hogy Tunéziát pont azért támadták meg, mert pozitív eredménnyel zárult ez a folyamat, és éppen ezért ez egy nagyon fontos példa Európa, valamint az egész térség számára és ez lenne a legjobb bizonyíték annak, hogy valóban létezik eh, Arabországban demokratikus jövő, mert pedig ez a terroristák számára elfogadhatatlan. Ők eh, káoszt eh, akarnak az egész földközi tengeri térségben szítani. Éppen ezért csak hangsúlyozni tudjuk azt, amit a tunéziai köztársaság elnöke mondott, a terrorizmus nem csak Tunézia problémája, hanem mindenkit érint. Már csak azért is, mert a Bardo Múzeum elleni támadás során nagyon sok európai turista veszítette életét. Ennek kettős hatása volt. Egyfelől a félelmi küszöb még magasabb, már eleve magas volt, ha megnézzük a líbiai eseményeket, de ezzel Tunézia ö, imázsa is sérül, aminek katasztrofális következményei lehetnek, hiszen csökkenni fognak a turizmus jelentette bevételek. Mindez egyértelmű, éppen ezért különösebben nem kell beszélnünk, cselekednünk kell. Nem holnap, hanem ma. Európa nagyon fontos feladat előtt áll, két szempontból Egyfelől politikai támogatást kell nyújtanunk a tunéziai demokratikus erőknek és az intézményeknek, civil és intézményi szinten kell fellépnünk, támogatnunk kell azokat, akik képesek az iszlám állam által képviselt fenyegetéssel szemben fellépni. A főképviselő is emlékeztetett arra, hogy ez az Európai Parlament feladata is. Ezen kívül pedig lényeges pénzügyi támogatást kell nyújtani, méghozzá azonnali hatállyal. Az imént beszéltünk Ukrajnáról, makroszintű pénzügyi támogatást biztosítottunk, valami ilyesmire van itt is szükség, mert ez bebizonyítaná, hogy mit tartalmaz a szomszédság politikánk, jelezné, hogy rugalmasak vagyunk és képesek vagyunk prioritásokat meghatározni számunkra, a szocialisták és demokraták számára ma Tunézia prioritás. Tisztelt asszony, Tudom, hogy fontosnak tartja ezt a kérdést, és azt kérném, hogy támogassa a követeléseinket, hogy minél hamarabb dönthessünk. Azon túlmenőleg, amit mondott, a tanácstól is konkrét lépések szükségesek a közelmúltbeli csúcs után. Arról kell gondoskodnunk, hogy valóban tisztán látjuk azon problémákat, amelyek Tunéziában jelentkeznek. Köszönöm szépen, egy percben Tánok úr következik. Először is szeretném eh, részvétemről biztosítani az áldozatok családtagjait, imádkozom értük. 23-an haltak meg ebben a brutális támadásban automata fegyverekkel random módon lőtték a turistákat. Az iszlám állam vállalta a felelősséget ezért a támadásért, és függetlenül attól, hogy ők tették-e a támadás, azt mutatja, hogy dzsihádi terroristák támadást intéztek a demokrácia ellen. Ez egy Mohamedán eh, többségű ország, az arab tavasz egyetlen sikersztoria. Függe, eh, a terroristákat nem érdekli, hogy kiket ölnek meg, mohamedánokat, keresztényeket vagy zsidókat. Az egyetlen dolog, ami érdekli őket, az, hogy az utopista kalifátusuk eh, ellenségeit legyőzzék. Ezek gonosz emberek mindennel szemben állnak, amit mi képviselünk. A mi feladatunk itt ebben a házban az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, ami gazdaságilag lehetséges, ami, ami politikailag és ami, ami biztonságpolitikailag lehetséges, hogy segítsük Tunézia törékeny gazdaságát is. Köszönöm szépen, Tenok eh, úr, már a Barandi Arán képviselőképet van. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, tisztelt kollégák, ahogyan elmondtam már arról, abban a vitában, amelyet Líbia helyzetéről tartottunk az előző plenáris ülésszakon, ennek az országnak a dezintegráltsága már Tunéziát is érinti. A főképviselő azt nyilatkozta akkor, hogy a líbiai helyzet és Észak-Afrika prioritást jelent az EU számára Ukrajna mellett. Ugyanakkor a prioritások között ez az egyenlőség nem tükröződik sem gazdasági, sem politikai értelemben szemben. Egészen konkrétan az Európai Szomszédság eszköz eh, alapjainak kétharmadát eh, Kelet-Európára folydítják, holott ott csak kb. 12 eh, millió a lakosság, mint még 22 millió lakják a déli térséget, amely nem kap kellő figyelmet. Ebből is látható, hogy a prioritások között nincs egyensúly. Ugyanakkor az unió déli részében extrém a helyzet. Éppen ezért sürgősen felül kell vizsgálnunk az európai szomszédság politikát, hogy biztosíthassuk azt, hogy tartós a kötelezettségvállás az Európai Uniónak a keleti és déli szomszédokkal is. Tunézia konkrét esetében a múlt heti terrorista támadás egyfelől arra törekedett, hogy a fiatal demokráciát megbuktassa, a turizmussal szemben is kárt akart okozni. A demokratikus átalakulás őszinte volt Tunéziában, nincs olyan arab ország, amelyben szabad választások útján jutott volna hatalomra, vagy bukott meg éppen egy iszlamista kormány. Az Európai Unió déli határa mentén található ez az ország, és az egyetlen olyan ország, ahol nem katonai hatalom kormányoz. Az iszlám állam pedig ott kopogtat az ország kapuin. Éppen ezért meg kell előznünk ezt a helyzetet, segítenünk kell minden eszközünkkel Tunéziát, és egy integrált támogatásba kell fognunk. Beruházásokra van szükségünk, és a biztonságot kell szavatolnunk. Nem engedhetjük meg azt, hogy egy újabb pont alakuljon ki Európa határán, nem engedhetjük meg, hogy elveszítsük Tunéziát. Köszönöm szépen Maura Barandjárán képviselő, most pedig másodpercben Kószó új következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Mogherini asszony, hogy ismét eljött ide a parlamentbe. Először is szeretném elítélni, határozottan elítélni ezen szörnyű támadásokat, amelyeket a vallási fanatizmus eh, jegyében követnek el. Sajnos az ország elszegényedett déli térségein már voltak erre utaló jelek, fenyegetések, amelyeket nem vettünk elően figyelembe. A reakciója során eh, elnök asszony említette, Líbiát, és ez jogos, ugyanis a terrorizmus, a dzsihadista terrorizmus fenyegetése nem országonként jelentkezik. Azt mondjuk, hogy a közel-keleti bajok mind néhány diktatúra miatt alakultak ki, ez szült egy ilyen szörnyet, mint az iszlám állam, de le kell szögeznünk kertelés nélkül, hogy ez a terrorista szervezet a politikai beavatkozást következtében is jött létre. Például amikor az Egyesült Államok az, az öbölmenti monarchiákat támogatta, és egyes európai kormányok pedig szégyen teljesen követték az USA példáját. Az iszlám állam most jó finansz, jól finanszírozott és nagyon jó hátvéddel rendelkezik. Erős a földközi tenger térségében, mert az Unióban is többen hozzájárultak ahhoz, hogy a szekuláris államok struktúráit tönkretegyék. Azt sem felejthetjük el, hogy a regionális szereplők fontosak nem feledkezhetünk meg a szervezetekről, de most nem az egyoldalú beavatkozásokról, vagy a neoimperialista kalandokról van szó, nem a transatlanti érdekeket kell most szolgálni, mert ezek nem felelnek meg a mi érdekeinknek. Köszönöm szépen, Kószó kolléga. Most pedig két percben Lochbiller asszony következik. De anschlag auf das a Bárdó Múzeum elleni támogatás legalább 22 civil életét követelte, azóta az iszlám állam már vállalta ennek az elkövetését. Mogherini asszony a támadásokat követően a tunéziai kormányt biztosította támogatásunkról, és itt nem csak a biztonsági intézkedéseket hangsúlyozta, hanem a gazdasági és demokratikus fejlődés támogatását emelte ki, és ezt ma ismét itt részletesen kifejtette előttünk. Nagyon fontos, hogy Európában, Tunéziával a szolidaritásunkat kifejezzük ilyen nehéz időkben, ugyanakkor a szavainkat tettek is kell kövessék, készek kell, hogy legyünk kellő eszközöket rendelkezésre bocsátani, és Tunéziát az eddigieknél hatékonyabban támogatni. A támogatást biztosít támogatásnak biztosítania kell, hogy ez az ország demokratikus átalakulását nem fogja hátráltatni, hanem Tunézia továbbra is egy demokratikus siker történetté alakulhat a térségben. Több ezer tunéziai az elmúlt hetek során kivonult az utcákra. A tiltakozások során egy olyan szlogent is hallhattunk, ami a 2011-es forradalom során is megjelent már. Akkor azt kiáltották, hogy nem félünk, most azt kiáltották, hogy nem félünk a terrorizmustól. A globális fenyegetettség, amelyet a dzsihadizmus jelent, figyelembe kell vegyük, hogy ez nem csak Tunézia számára kell, hogy üzenet legyen, hanem az egész térséget kell, hogy megszólítsa, és Európát is. Nem félünk a terrorizmustól ugyanakkor ez egy figyelmeztetés is kell, hogy legyen az elhamarkodott intézkedések ellen. Úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy támogassuk a tunéziaiakat, hogy védekezhessenek az terrorizmussal szemben, és olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek összhangban vannak az emberi jogokkal. Éppen ezért főleg a jogállamiság intézményeit kell erősítenünk. Végezetül pedig a most Tunéziában megrendezett világ, szociális világfórumra szeretném felhívni a figyelmet. Az, hogy ezt megrendezik, ez is jelzi, hogy szolidaritást vállalunk a tunéziai társadalommal. Köszönöm szépen, Lokpiller asszony, most pedig két percben Kásztáldó úr következik. Merci, monsieur le président. Pourquoi cette... Köszönöm szépen. Miért érte Tunéziát a támadás, tisztelt kollégák? Háromszor is jártam az utolsó hónapban Tunéziában, hogy megfigyeljem az ottani választásokat, az arab tavasz gyümölcsét, és amikor láttam a képeket a támadásról, akkor tudtam, hogy milyen szörnyűséges helyzettel állunk szembe a tunézi, tunéziai nép megszervezte, újra szervezte a választásokat, és ezért köszönettel tartozom nekik. Nagyon fontos, hogy a szólásszabadságot, illetve a gyülekezési szabadságot tiszteletben tartsuk, és, és egy jobb jövőt építsenek a gyermekeik számára. Ehhez a látogatásom során láttam, hogy mennyire melegen fogadtak bennünket, illetve ellátogattam a különböző infrastruktúrás intézményekbe, kórházakba. Tehát akkor miért mégis Tunéziát érintette ez a támadás? Azért, mert a demokrácia itt virágba szökött, illetve a fiataloknak demokratikus jövőt, jövőt javasoltak, jövőt ajánlottak. Nem lehet a demokráciát így az iszlámmal összeegyeztetni, és nem csak a terroriz, terrorizmus, illetve a terroristák mondják ezt, hanem, a, hanem ez a hamis retorika az, amely győzedelmeskedik. A muzulmánok a világszerte meg kell, hogy akadályozzák azt, hogy a terroristák ilyen barbariz, barbarizmust kövessenek el, és nagyon fontos, hogy megkettőzzük az erőfeszítéseinket, méghozzá konkrétan, hiszen nem együtt kell dolgoznunk a gazdasági, a védelmi területen, a társadalomi kérdésekben, meg kell erősíteni ezt a kultúrát, eh, hiszen ebben a tekintetben mindannyian tunéziaiak vagyunk. Köszönöm szépen, Castaldo úr, most pedig egy percben Borgécia úr következik. Köszönöm, főképviselő asszony. Nem szabad pusztán csak részvétnyilvánításról beszélni, noha nyilván a részvétünket ki kell nyilvánítani az áldozatok felé. Az isis imákkal és miatyánkkal, akár arabul mondjuk el azt, akár latinul nem lehet legyőzni. Európának katonai és titkosszolgálati segítséget kell nyújtani a Tunézia számára ne csak bürokratákat küldjünk, akik ott lebzselnek ötcsillagos hotelekben. Ehelyett a líbiai határt le kell zárni, nagyon fontos lenne lezárni a líbiai határt. Én sajnálom, hogy ez megtörtént és sajnálom, hogy egyes kormányok semmit nem tettek annak érdekében, hogy fellépjenek az iszlám államban harcoló külföldi katonák ellen, eh, akik most eh, elsősorban sírnak a koporsók mellett. Nekünk fel kell lépnünk a veszély ellen, eh, támogatnunk kell Tunéziát, akár úgy is, hogy oda megyünk a következő turistautunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a vita lezárásaképpen ismét Mogherini asszony kap szót. Inizierò uh, corrispondere all'onorevole Borghezio. Il tema del controllo delle frontiere. Köszönöm szépen. A határellenőrzés Líbia és Tunézia között pontosan az egyik téma, amelyről beszéltünk a külügyminiszterrel még a támadás előtti napon, és ő akkor azt mondta azon a találkozón, hogy Tunézi, Tunéziát Tunézia nem akarja a Líbiával közös határt lezárni. Tiszteletben tartom általában az országok döntéseit, illetve azok vezetésének döntéseit, különösen akkor, hogyha egy olyan országról van szó, amely sikeres átalakulási folyamaton ment keresztül. Nagyon fontos, hogy a támogatásunkat úgy kell nyújtani, hogy a tunéziai hatóságok független döntéseit támogatjuk. Ez egy közös kihívás, és egyértelmű, hogy nem a civilizációk vagy a vallások összeütközéséről van szó, hiszen az áldozatok európaiak, nem európaiak, muzulmánok, ateisták, keresztények, és így tovább, és egyértelmű, hogy a támadás nem csak Tunézia elleni támadás, hanem Európa elleni támadás volt. Tehát nincs itt összeütkedés, összeütközés a földközi tengeri északi és déli részek között, hanem nagyon fontos, hogy folytassuk közös nehéz munkáma, munkánkat, lépjünk föl az erőszak és a terrorizmus ellen. Ne ringassuk magunkat tévhitekbe, biztonságintézkedésekkel nem fogjuk megoldani ezt a problémát. Én intézkedéseket hoztunk már, ez azonban egy olyan kihívás, amelyet csak akkor nyerhetünk meg, hogyha valóban beruházunk az új tunéziai generációba, és méltóságot, munkahelyeket, megfelelő életet biztosítunk számára. Ezt akarják a fiatalok Tunéziában, ezt akarták akkor, amikor a forradalmat elindították. Méltóság, e, ez a feladatunk, támogatást kell nyújtanunk, és tiszteletről kell tanúbizonyságot tenni. Minden forrással, minden lehetőséggel támogatni kell tehát Tunéziát, de ezt a méltóságot fent kell tartani. Ami a konkrét tumokat illeti, az egyik ötlet, az egyik gondolat a szomszédsági politika átalakítása volt. Erről is beszéltünk a Tunéziával, Tunéziával a támadás előtti napon, és április 13-án Barcelonában ez napirenden lesz majd, amikor a földközi tenger térségi országokkal beszélünk, illetve májusban a keleti partnerekkel. Az európai szomszédsági politika felülvizsgálata számunkra és partnereink számára egy kiviteles eszköz kell, hogy legyen. Hogyha ezt nem belső bürokratikus gyakorlatként tekintjük, akkor lehetőség ez mindannyiunk számára, hogy újra gondoljuk a kölcsönös tisztelet kapcsán újra gondoljuk, hogy milyen kihívások állnak előttünk, mint például a régió stabilitása, a terrorizmus kihívása, illetve az állami intézmények törékenysége Líbiában. Ez nem csak Líbia számára jelent kihívást, hiszen ahogy valaki megemlítette önök közül, az áldozatok egyenlőek. Valóban az áldozatok egyenlőek, és vannak más támadások, amelyeknek mások az áldozatai, és lehet, hogy ezekről kevésbé beszélünk, de igen, az áldozatok egyenlőek, és egyenlőképpen fontosak is. Néha más áldozatokról is szólnunk kell, például Jemenről, Nigériáról. Ez nem a ma este témája, de nagyon is óvatosan kell eljárnunk, nem szabad kettős mércével mérnünk, meg kell győződnünk arról, hogy a regionális konfliktusok nem eszkalálódnak, és itt megismételném a egyik képviselő kérését, miszerint inkább multilaterális választ kell adnunk a problémás kérdésekre. Én is ezen dolgozom, az ensz együtt, az Arab Ligával, illetve a regionális partnerekkel közösen. Véleményem szerint létfontosságú, hogy mindenki a régióban felelősségteljesen járjon el. Nem csak Líbia, hanem Jemen is. Regionális keretre van szükség, amely a multilaterális és nemzetközi kerettel, az ensz és az Európai Unióval együtt nem csak reagál, hanem fellép, hosszú távú megoldásokat, fenntartható megoldásokat keres. Hiszen nagyon gyakran azt látjuk, hogy a válság megoldásának kísérlete, idézőjelben, újabb válságot von maga után. Tehát meg kell értenünk, hogy mi történik Líbiában, de nem csak Líbiában, meg kell néznünk, hogy a jövőbeli válságokat hogyan tudjuk megakadályozni, és hogyan tudjuk elejét venni a terrorizmusnak ebben a régióban. És még egy utolsó gondolat. A források elosztása. Valaki szólt arról, hogy Két harmad, megy keletre, egy harmad délre. Ez egy íratlan szabály, de pontosan fordítva. Általában kétharmada a forrásoknak délre irányul, egy harmad pedig keletre. Természetesen erről mindig is vitázhatunk, de ezt mindenképpen pontosítani akartam, mert ez a helyzet, és nem pedig vice versa. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt Mogherini biztos asszony. Ezzel a vitát lezárjuk, most pedig